Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. A következő napi rendi pontra hívom meg önöket. Oroszország kereskedelmi és, hogy úgy mondjam, energiapolitikája, amely politikai fegyverként is szolgál a szomszédországokkal szemben. Most mindenek előtt Ukrajnáról beszélünk, de persze nem csak Ukrajnáról van szó. A moszkvai vélemények alapján, és hát az intézkedések alapján is, amelyeket látunk, amelyeket figyelemmel kísérhetünk, és egyébként Zárius Volszki kollégámmal ezt egy sajtónyilatkozban is világossá tettem. Nos, itt arról van szó, hogy egy szabad Európában az ilyen intézkedések nem fogadhatók el. A 70-es évek Helsinki egyezménye még ma is érvényben van, és Oroszország számára kötelező érvényű. Ez azt tartalmazza, hogy minden európai ország maga dönt a saját kérdéseiről. A szövetségeiről, más országhoz fűződő kapcsolatairól, érdekeiről, stb. Tehát maga dönt egy ország nemzetközi jog szerinti kötelezettségről, szerződéses kötelezettségről van szó. Oroszország intézkedéseit úgy értelmezem, hogy ezek, ez, ezek sértik a Helsinki Egyezményt, és a WTO tag Oroszország is sérti a szabályokat. Nyilvánvaló az is, hogy minden egyes ország rendelkezik kapcsolatokkal kifelé, és igyekszik a saját érdekeit érvényre juttatni. Oroszországnak is joga van ahhoz. Egyébként nem érdekünk, hogy rossz kapcsolatok alakuljanak ki Ukrajna és Oroszország között. Jó kapcsolatokra van szükség, kevesebb feszültség legyen, kevesebb legyen az úgynevezett befagyott konfliktus, és így jutunk el egy olyan Európához, amit szeretnénk, de hogy egy ország hogyan alakítja, ez az ő szuverén saját joga. Ebben a konkrét esetben Ukrajnáról beszélünk. Sem Brüsszelből, sem Moszkvából nem szabad közbeavatkozni. Kievben kell erről dönteni, hogy milyen irányba kell menni. Sem Brüsszel, sem Moszkva nem dönthet ebben hogyha ilyen kapcsolatok alakulnak ki, akkor természetesen meg kell határozni, hogy milyen feltételek alakulnak ki. 2012 külügyminiszteri talál, decemberi külügyminiszteri találkozó óta azt is látjuk, hogy milyen követelményeket kell teljesíteni, például a Vilniuszi csúcs előkészítése során, de a döntés, hogy ebbe az irányba akarnak-e menni, azt Kievben kell meghozni. Ezt egyértelművé is szeretném tenni, és most azt kérem, hogy ne folytassunk vitát a Vilniuszi csúcs előkészítéséről, a társulási megállapodásokról, hanem rövid időnk van, egyébként a vitát le kell folytatni. Zarius Volski jelentést készített például aztán Koval kolléga is jelentést készít elő, számos más ügyről van szó, még és Vilnius előtt természetesen élénk vitát kell folytatnunk, intenzív vitát kell folytatnunk itt eh, a Vilniusról, hogy milyen haladást sikerül elérni, de azt hiszem ma egyértelmű üzenetet kell küldenünk méghozzá az orosz magatartással kapcsolatban. Örülök, hogy az ukrán nagykövet, és megtalálta az idevezető utat, és röviden állásfoglalásban nyilatkozik, illetőleg Vigant kolléga aki a mi végrehajtó oldalunkon felelős ezért a nalért, és utána egy rövid vitát is tudunk tartani. 12 óra felé befejezem ezt a pontot majd, és utána azt kérem, hogy egy további napi rendi pontot is vegyünk fel. Klicsko és Vazenyuk ellenzéki vezetőket kérem majd meg, hogy röviden mondják el a véleményüket, hiszen júliusban nem tudták elmondani a véleményüket, hiszen akkoriban az ukrán parlament egy ülésén kellett részt venniük. Vagyis Zenyük és Klicskó urat egyenlőre üdvözölni szeretném itt a körünkben. Nagykövet úr, parancsoljon. Kérem, hogy röviden reagáljon. Yes. Well, thank you very much, uh, dear Mr. Chairman. Nagyon köszönöm, kedves elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők. Szeretném megköszönni önöknek, hogy a nyári szünet után már az első munkanapon napirendre tűzték ezt a témát. Nagyon sok tennivalónk volt a nyáron, annak ellenére, hogy végül is szabadságolási időszak volt, nagyon fontos volt a társulási egyezmény aláírása. És az Európai Parlament többek között az augusztus 6-ai témához kapcsolódott, de nagyon sok külső tényező volt, amelyel Ukrajnának is foglalkoznia kell. Szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy megerősítsem azt az üzenetet, hogy minden ultimátum ellenére, minden megfélemlítés ellenére, reakció ellenére, novemberben aláírásra kerül a társulás egyezmény. Hiszen ezzel visszafordíthatatlan lesz az integrációs folyamat. Az orosz szövetség köztársaság a kockázat kezelése vette, ö, ö, hívta fel a figyelmet, és ez blokádot jelent az orosz export vonatkozásában. Szinte mindent kötelezően ellenőrizni kell, amely Ukrajnából ö, származik, legyenek azok ipari vagy mezőgazdasági termékek. Az ukrán társaságokat célozza meg ez az intézkedés, és ez az ukrán gazdaság kétharmadát ö, jelenti a vegyi ipar, a gépgyártás képviseli a legtöbb munkahelyet. És az ukrán kormány nagyon szerette volna ezt a kérdést rendezni Oroszországgal. Ukrajna elnöke és az Orosz Föderáció elnöke közötti tárgyalásokat követően a miniszterelnök hétfőn Moszkvába látogatott. Delegációnk konstruktív javaslatcsomaggal eh, utazott Moszkvába, amelynek célja kompromisszum volt, illetve abban a, azzal a feltételezéssel, hogy a társási szerződés aláírásra kerül. Készek voltunk minden mechanizmus létrehozására, hogy a stratégiai partneri kapcsolat szellemében lépjünk. Sajnálatos módon Glázió szavai, úr szavaival érve idézek, Ukrajna nem lesz stratégiai partnerünk a továbbiakban, és az Európai Unió a kereskedelmével foglalkozik elsősorban ö, vége. Külön mechanizmusokra van szükség a vám szervek részéről, egy egységes tarifa bevezetésére az Ukrajnából származó termékek vonatkozásában. Ez a realitás. A Vilniuszi csúcs sikerért ünnepelve sajnos ez történt. Ez senkinek nem jó, beleértve Oroszországot és az Európai Uniót. Ezt a stratégiát Moszkva annak ellenére fogja bevezetni, és idézek, hogy ne legyenek kereskedelmi fellépések érdekeink érvényesítése érdekében, a 94-es budapesti memorandum vonatkozásában Ukrajna csatlakozását, illetően az atomstop a Soromfa vonatkozásában. Az Európai Parlament képviselőinek nyilatkozatai ö, már megszülettek a legnagyobb politikai ö, család részéről. Nagyon nagyra értékeltük az Európai Bizottság ö, ö, nyilatkozatát, hogy Moszkva részéről elfogadhatatlannak találja ezt a fellépést. Úgy gondolom, hogy az EU erkölcsi, politikai támogatást kell, hogy biztosítson Ukrajnának. Először is. Manapság Ukrajnának a politikai családok konszolidációjára van szükség az Európai Parlamenten belül, hogy aláírjanak egy ideiglenes társulási szerződést Ukrajnával. Másodszorban a tagállamoknak dönteniük kell arról, hogy október 21-én a külügyi csúcson elájrása is kerüljön mindez, hogy ne kelljen novemberig halogatni. Aztán ennek a társulási egyezménynek a gyors végrehajtása csak a parlament jóváhagyását követően következhet be. Reméljük ez hamarosan meg is születik a megállapodás aláírását következően. Negyedsorban intenzívebbé kell tenni az EU intézmények vezetői, az EU tagállamok, Ukrajna és az Orosz Föderáció közötti kapcsolatokat. A továbbiakban széleskörű magyarázó kampányt kell beindítani, hogy milyen előnyei vannak a társulási szerződésnek mindannyiunk számára, mindenféle területen, legyen az demokratikus, gazdasági, politikai. Ezen kívül az EU-nak nyitnia kellene piacai vonatkozásában, nyilván, ha megfelelnek az EU normáknak az, e az ukrán termékek iránt. Végül pedig mikrofinanciális támogatásra is szüksége lenne Ukrajnában. Remélem az EU bátran, óvatosan fog eljárni ebben a témában. Ukrajna A 2012. decemberi külügyi tanács konklúziójának megfelelően kíván eljárni, és ahogy tegnap is kitűnt a magas szintű e, brüsszeli tanácskozások során, kézzelfogható eredményeket is elértünk már ezeken a területeken. Ukrajna függetlenségének 22. évfordulát ünnepelt a közelmúltban. Ezért az Európai Unióval való kapcsolat további ösztönző lenne a, a tovább lépésre. A közelmúlt eseményei azt mutatják, hogy Ukrajna érdekében, Ukrajna európai jövőjét illetően kritikus az érkeztünk. Köszönöm még egyszer önöknek is, Brokurnak is, hogy most tárgyalunk erről a témáról. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for this um, occasion in August to speak about. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy augusztusban tárgyalhatunk uh, Ukrajna és uh, az Orosz Föderáció közötti kereskedelmi válságról, amely augusztusban robbant ki. Sajnálatos módon mindig is nehéz volt ez a téma, és ezek a kérdések mindig augusztusban vagy decemberben robbannak ki. Nagyon fontos, hogy időben lépjünk fel, és az EU külpolitikájának történetében talán először fordul elő, hogy ilyen reakciót tapasztalunk egy harmadik ország részéről az ilyen jellegű egyezmények témájában. Persze 5 éve folyik már a tárgyalás, 2007 és 2012 között remélhetőleg hamarosan, néhány hónapon belül aláírásra is kerül. Úgyhogy ez eh, igen hirtelen reagálás egy olyan fejleményre, hiszen gyakorlatilag Ukrajnában mindig is a többség támogatta ezeket a fejleményeket. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy eh, a nagykövet úr által leírt helyzettel elégedettek vagyunk. Úgy tűnik, hogy visszaálltak a normális körülmények az ukrán-orosz határon. Ez nagyon fontos mindkét ország gazdasága szempontjából, és úgy gondoljuk, ennek így is kell maradnia. Ami az elveket illeti, az EU mindkét országot felszólította arra, hogy találjanak megoldást hiszen VTO tagok mindketten, ennek megfelelően kell eljárniuk. Az elnök úr is említette, hogy a VTO nemzetközi szabályai kell, hogy érvényesüljenek itt. Ugyanakkor, ami a gyakorlati megoldásokat illeti, az elmúlt hetek eseményei sajnos módon azt mutatják, hogy a kereskedelmi vitának bizony van politikai vetülete is. Az oroszok nyílt nyomást gyakorolnak Ukrajnára, a társulási egyezményt illetően. Ahogyan a sajtóban is olvashattak róla részletesen, a társulási egyezmény aláírása az ukrán termékek vonatkozásában szigorításokat eredményezne, főleg azon termékekre vonatkozóan, amelyek Oroszország felé kívánnak belépni. Ukrajna számára egy ilyen megállapodás aláírása öngyilkosság lenne, és az új vám törvénynek az esetleges új vámtörvénynek az lenne a következménye, hogy a, a szabadkereskedelmi egyezményből is vissza kellene lépniük. Katasztrofális lenne a helyzet Ukrajna számára, de Oroszország ezt mindenképpen el akarja kerülni, ez idézett volna. Putyin elnök is nyilatkozott arról, hogy is Ukrajna számára ez a társulási egyezmény komoly következményekkel járna, de Oroszországnak védenie kell piacait abban az esetben, hogyha aláírásra kerül ez az egyezmény. A mostani konfliktus gyakorlatilag csak az első lépés, figyelmeztető jelzés, hogy ennek folytatása is lehet abban az esetben, hogyha Ukrajna tovább halad az aláírás útján. Az Európai Külügyi Szolgálattal széles körű konzultáció folyt, a kereskedelmi szóvivők segítségével is, és Füle biztos úr is nyilatkozott erről, még ennek legfőbb pontjaira. Először is, mint szuverén országként Ukrajna szabadon dönthet arról, hogy milyen nemzetközi megállapodásokat köt. Az elnök úr megint csak utalt itt a Helsinki záróokmányra, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy az erre való utalás az alapja a jelenlegi partneri és együttműködési egyezményünknek nem csak Ukrajnával, hanem az Orosz Föderációval is. Ukrajna többször is megfogalmazta azt a kívánságát, hogy gazdasági integrációt szeretne, hiszen ez nagyon fontos az ország gazdasági és politikai átrendeződése szempontjából. Ez a megállapodás nem gátolja meg Ukrajnát abban, hogy konstruktív kapcsolatot hoznon létre az Euróázsiai Vámunióval, feltéve, hogy VTO szabályoknak megfelelően történik mindez. Az EU azért úgy találja, hogy ha Oroszország gazdaságra fenyegeti Ukrajnát a megállapodás aláírása kapcsán, ez elfogadhatatlan. Az EU továbbra is elkötelezett az aláírás mellett, feltéve, ha Ukrajna kézzelfogható előrelépésről tesz tanúbizonyságot. Nagyon reméljük, hogy a novemberi keleti partnerségi csúcson tárgyalunk erről. Hiszen ott kell mérlegelni majd az előrelépéseket, remélhetőleg a közelmúlt eseményei ezt nem befolyásolják. Az EU-nak komoly aggájai vannak kereskedelmi szempontból Oroszország vonatkozásában is, és Ukrajna vonatkozásában, és nagyon reméli, hogy hamarosan megoldást találnak, és Ukrajna ö, marad ö, elkötelezettségei mellett. Füle biztos úr tegnap találkozott Ukrajna elnökének ö, biztonsági ö, felelősével, és most foglalkoznak a részletes elemzéssel. Egyértelmű volt az üzenet, támogatják a kereskedelmi kapcsolatokat a felmerült gondok kapcsán, de ugyanakkor az, azzal kapcsolatban is egyértelmű volt az üzenet, hogy meg kell oldani a problémákat. Az EU álláspontja értelmében olyan ö, feltételeket kell teremteni, amelyek előnyösek az aláírás szempontjából, és ezért foglalkozni kell a megoldással, nem szabad protekcionista intézkedéseket bevezetni. A tarifák közelítésére is utalnak itt többek között a WTO szabályok értelmében. Az Ukrajnával létrejött bilaterális kereskedelmi problémák ellenére a folyamat keretén belül továbbra is lehet szárnyast exportálni az EU piacra. Nyilván kockázati és minőségi megfontolások a legfőbb szempontok. Ott van a származás kérdése. Az érv az volt, hogy európai és török termékek fogják elárasztani Oroszországot. Emlékeztetésképpen el kell mondanunk, hogy a szabad kereskedelmi kontextusban az EU termékek, amelyek Ukrajnába kerülnek, a jövőbeli szabad kereskedelmi területen kerül, nem kerülnek kedvezményes elbánás szerinti kategóriába, ugyanis nem ukrán származásúak, hanem EU-ból, az EU-ból származnak. Ezért a, az egyezmény aláírása egy harmadik félel, nem elég indok a vám intézkedések szigorítására. Egyértelmű, hogy Oroszország és Ukrajna között a szigorítás egyértelmű következménye járna az európai cégekre is, amelyek a két országban tevékenykednek. Tehát azon cégekre gondolok itt, amelyek befektettek ebbe a két országba. Úgyhogy végülis a saját érdekeinket is védenünk kell, akkor, amikor el akarunk kerülni a két partner között mindenféle kereskedelmi harcot. Nos, a megoldás ez lenne, és a WTO normák alkalmazása. Hangsúlyozni kívánom, hogy a társulási egyezmény nem azért születik, hogy befolyásolja Ukrajna kapcsolatait akár az Orosz Föderációval, bármi más országgal. Minden gazdasági szereplő számára ez előnye járna, Ukrajnában legyenek oroszok, törökök, európaiak, vagy bármilyen más ország szülöttei. Végezetül hangsúlyozni szeretném azt, hogy persze továbbra is nagyon szorosan nyomon követjük a fejleményeket, és megtartjuk a, a, tárgyalási szinteket minden érintettel. Az Európai Parlamentet természetesen tájékoztatjuk a fejleményekről, beleértve a kereskedelmi jellegűeket is köszönöm. Thank you very much. Mi is köszönjük. Már nem sok időnk van, úgyhogy csak nagyon rövid megszólalásokat tudok megengedni. Lezárom a felszólalók listáját négyen, öten, hatan, heten, nyolcan, kilencen, tizen akarnak felszólalni. Nem ez már kezd az utolsó. Na. Lehet egy percben? Másfél percben? Maximum? Felusz Valszki úrnak adok szót. Köszönöm szépen a néppártnak, hogy megszervezte ezt a mai vitát. Az idő sürget minket, és nagyszerű, hogy közös nyilatkozatot sikerül kérni majd Svoboda úrral. 2008 ö, őszén is láttuk, vagy nyár végén, hogy Oroszország mintha szeretné ezt az időszakot, hogy meglepje minket. Nem csak Ukrajnáról, nem csak kereskedelemről van itt szó, hanem Örményországról és Oroszország valamennyi partneréről, a szomszédjáról és a mi szomszédországainkról. Az keleti partnerség egész keretéről, amely nem csak geopolitika, hanem kemény reálpolitika is, és most már elkerülhetetlenek tűnik lassan, hogy szembe menjünk Oroszországgal. Eddig mindig nagyon csínyán bántunk ezekkel a konfliktusokkal, de gyakorlatilag kereskedelmi háborút folytat Oroszország szomszédai némelyikével és az EU-val is, Azerbajdzsánt is sorolhatnám. Egyre több jele van annak, hogy Oroszország gyakorlatilag harcban áll, még ha ez a harc kereskedelmi és vám természetű is. Ezeket az eszközöket az EU országaival szemben is beveti Oroszország, és most már rendszerszerűek ezek a problémák, nem maradhatunk többé csak megfigyelői ennek a helyzetnek, és Ukrajnának joga van, hogy szabadon válasszon. Ilyen perspektívából kell ezt a kérdést néznünk, tehát nem, ez, ez nem egy bilaterális konfliktus Oroszország és Ukrajna között, hanem Oroszország ö, geopolitikai fellépésének globális kontextusában kell ezt ö, a konfliktust is látnunk. Timoshenko ügyével, a választások meghamisításával együtt, és itt az ideje annak, hogy komolyabb, keményebb diplomáciai eszközökhöz forduljunk Oroszországgal szemben. A G20-ak nem sokára megtörténő ülésén is téma lesz a kérdés, mert a társulási megalapodás kapcsán több ország. Jeseket még én sem tudom félbeszakítani, mondja az elnök. De biztos várik majd segít nekünk, és udvarias lesz, és betartja a játékszabályokat. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr. Végül is eh, nagyon egyetértek azzal, amit a bizottsági képviselő és Jerusov Voszkül is elmondott az ügy kapcsán. Jól ö, lefestették azt, hogy itt egyfajta mechanizmusról van szó. A, a Kreml úgy tesz, minthogyha nem akarná kontrollálni Ukrajnát, de közben, tehát ezt az image tartja fönn, de közben minden gyakorlati lépés erre irányul, és főleg amióta társulási megállapodásunk van Ukrajnával, Oroszország kénytelen, látszólag legalábbis, soft hatalomként fellépni, de nyilvánvaló, hogy gyűlöli annak a gondolatát, hogy Ukrajna az Európai Unióhoz közeledjen. Ezt néha finomabban, néha pedig keményen tudomásunkra hozza. Ukrajnának meg aztán mindig keményen, gyakorlatilag fenyegeti Ukrajnát. Az ukrán lakosságot, az emberek boldogulását, sorsát. Tehát ez konkrétan fenyegetés jelent az ukrán állampolgárok mindennapjaiban. Eddig mindig civilizált módon reagáltunk ezekre. Mindig hangsúlyoztuk a összekötő kapcsokat, kölcsönös érdekeket az orosz féllel. De előfordulhat, hogy elvesztjük Oroszországot partnerként. Köszönöm, hát itt az idézítés már jobban működött. Rebecca Harms a következő szerintem tökéletesen fogja megoldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívót is, hiszen ebben a témában meglepő fejlemények történtek. A frakcióm számára világos, hogy egyáltalán nem meglepő, ahogyan Oroszország most reagál. Úgy gondolom, hogy ebben a vitában nyugodtnak kell maradnunk. Mi szeretnénk ezt a társulási megállapodást méghozzá egy jobb és demokratikusabb és gazdasági fejlődést szeretnénk. Ukrajnában a társulási megállapodást nem úgy kezeltük, hogy ez Oroszországgal szembe megy. Ukrajnában, Kievben számos vita kapcsán gyakran elmondtam, hogy meggyőződésem, ahogyan az Európai Uniónak szüksége van oroszországi kapcsolatokra, ugyanúgy szüksége van Ukrajnának is ilyen oroszországi kapcsolatokra is. Éppen ezért most Brüsszel, Moszkvában támogatást kell, hogy nyújtson az ukránoknak. Ez egyértelmű dolog, hiszen a WTO szabályok is világosan sérülnek. Ezzel Egyidejűleg szeretném azt is elmondani, hogy a követelési listánkat szeretnénk végtárgyalni, ezt be kell fejezni a társulási kap a szerződés kapcsán. Vilnius sikeres lesz, remélem, nem csak Oroszország problematikus, hanem azt látom, hogy a követeléseink arra, hogy szelektív mód, a szelektív jogalkalmazás szüntessék meg Timosenko asszony számára szabadságot biztosítsanak, tehát ez egy fontos feltétel, sőt két feltétel, aminek teljesülnie kell. Vagyis sok sikert kívánok ma Európának és Ukrajnának Vilniusban. Kova úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban erről van szó. Nem csak a nagy ukrán koncernek vannak érintve, hanem eh, munkahelyek Ukrajnában, illetve a szavahihetőség és a hitelesség eh, mennyire hiteles az európai perspektíva Ukrajna számára, hogyha itt tárgyalunk a megállapodásról, Ukrajnával, és mi is arra sürgetjük Ukrajnát, hogy teljesítse a feltételeket mindenek előtt az igazságszolgáltatás a bíráskodás területén. Itt még fennmarad az a kérdés, hogy az Európai Unió jobb helyzetbe kerül-e, hogyha nem kötjük meg a társulási szerződést. Vagyis arról van szó, hogy Szükségünk van erre a megállapodásra. Az Európai Uniónak is ez az érdeke, komoly előnyökkel jár számunkra, ezért mindig is azt a az álláspontot képviseltük, és Kievbe is ezzel az érveléssel megyünk. Vagy nyomást gyakorlunk Oroszországra, ez egy lehetőség, bíráljuk, de másrészt azt is meg kell nézni, hogy hogyan folytatjuk az elmúlt év napok eseményeiből a következő következtetést vonjuk le. Bátornak kell lennünk, sokkolnom kell önöket, hölgyeim és uraim. A társulási megállapodás ne Vilniusban kéne aláírni, hanem holnap, jövő héten Kievben kellene aláírni, vagy Brüsszelben akár. Ezt meg kell tenni a lehető leggyorsabban képesek vagyunk arra, hogy megszüntessük a feszültségeket, hogyha megállapodást aláírjuk, stabil kapcsolatokra van szükség Ukrajna, Oroszország és az EU között, sikerülne megszüntetni a nyugtalanságot Moszkvában is, hogyha aláírnak a megállapodást, vagyis Ukrajna és az EU dönt ebben a kérdésben, az ő kezükben a döntés. Köszönöm szépen, Lizek úr! Köszönöm szépen. Mindjárt az elején szeretnék köszönetet mondani a nagykövet úrnak azért, hogy egyértelműen aláhúzta azt, milyen választási lehetőségei vannak Ukrajnának, és rámutatott arra, hogy a lakosság egyértelműen döntött. Köszönöm azt is, hogy európai részről elmondták, hogy az EU intézmények nem hajlandók elfogadni az orosz nyomásgyakorlást, Továbbra is az a benyomásom egyébként, am, és ez, amit Putyin úr mondott, arra szeretnék reagálni, ugyanis Nobel-díjat kellene adni Putyin, Putyin úrnak a szemgyógyításért, orvosi Nobel-díjat, hiszen felnyitotta a szemünket, megtanított látni bennünket arra is, hogy milyen orosz stratégiai célok haladásokkal számolhatunk a következő időszakban. Azt gondolom, hogy ma itt mindenki tudja, legalábbis közép-kelet-európában mindenki tudja, hogy milyen szándékok vezérlik Oroszországot. Persze az export-import fontos, az olaj is fontos, a gáz is fontos, a földgáz, de látni kell, hogy Ukrajna szempontjából egy történelmi momentum pillanat alakult ki, és ez vonatkozik az Európai Unióra is. Az Európai Unió ajtaját nyitva kell tartani Ukrajna előtt, és a más keleti partnerségi ország előtt is. Szalecki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon komoly kísérletet látunk arra, hogy Ukrajna szuverenitását aláássák, illetve korlátozzák. Itt egyben az Európai Unió szavahihetőségről is szó van. Az Európai Unió az egyik, ér, egyik érdekelt fél ebben a válságban. Nem tehetünk úgy, mintha ez tisztán ukrán-orosz ügy lenne. Az Európai Uniónak egyértelmű reakciót kellene mutatnia, és vonatkozik az Európai Parlamentre is meggyőződésem, hogy állásfoglalásra van szükség a Strasburgi plenárison kell ezt elfogadni. Ebben az állásfoglalásban egyértelműen ki kell térnünk az orosz kísérletekre, még az oly módon, gyelítéjük a beavatkozási lehetőségeket és kísérleteket. Egyértelműen ki kell mondunk, hogy az, e- mondanunk, hogy az Európai Parlament eh, ideiglenesen bekívánja vezetni az elmélyített szabadkereskedelmi övezetet eh, Ukrajna és az Európai Unió között eh, feltétlenül szükség van erre a kereskedelmi megállapodásra, és nem hagyhatunk kétséget afelől, hogy hajlandók vagyunk megvédeni a pozíciónkat a megállapodással kapcsolatban, hogy el tudjuk fogadni. Köszönöm, Landsbergis úr. Köszönöm szépen. Mi itt európaiak egy olyan helyzetbe kerültünk, amikor fontos kérdések dönnek el egy-egy történelmi kereszteződés Ukrajna és talán az EU számára is a megbékéltetés eszközét nem szabad tovább erőltetni addig, amíg Oroszország eléri az érdekeit, mert nincsenek az útnak vége soha. Ugyanis, ha e csak elfogadjuk Oroszország érdekeit, akkor ezt úgy kell tennünk, hogy közben mások érdekei nem sérülhetnek. Nem marginalizálhatjuk a mások érdekeit az orosz érdekek miatt. Csak így tudunk előrefelé haladni. A választás lehetősége, szabadsága meg kell, hogy legyen Ukrajna számára is. Ami a megállapodásokat illeti, milyen megállapodásokról is beszélünk. Ezeket alá kell írni bizonyos feltételek mellett. Milyen feltételekről is beszélünk, ezeket meg kell tárgyalni mert elérhető a megállapodás, hogyha Ukrajna és az EU is megfelelő szándékot mutat erre, hogy kölcsönösen elfogadjuk a másik érdekeit, és hajlamosak legyünk együttműködni. El kell utasítanunk a nyomásgyakorlást és a fenyegetést, de látni kell, hogy mutat, be is kell mutatnunk ezt a közös akaratot mindkét oldalon. Éreznünk kell, és látnunk kell, hogy az Európai Unió nem teljesen egységes ebben a témában, de Ukrajnában is különböző erők vannak, és természetesen Oroszország igyekszik ezeket kiaknázni, igyekeznek élni a lehetőséggel, hogyan osztjuk meg, a, a, illetve ők élnek a lehetőséggel, hogy megosszák a mi politikánkat, és pozitív módon kell közelítenünk. Köszönöm szépen, Stier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Egyértelmű, hogy a bilaterális kapcsolatok az Egyesült Államok, illetve az EU között között egyre rosszabbak. Ebben a kontextusban kell tekintenünk az ukrajnai helyzetet. Rövid kérdésem lenne a külügyi szolgálatot képviselő kollégánkhoz. Na, ha azt a következtetést vonhatjuk le, hogy feszültség alakul ki, ennek mi lesz a következménye? Olyan válsághelyzet, mint 2009-ben? Ilan úr, köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok itt az elején Elmar Brocknak, hogy ilyen gyorsan reagált Gyorsan megkezdték a szükséges eljárást, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk lefolytatni egy ilyen fontos vitát kézenfekvőnek tűnik, hogy a konfliktusokat gyakran Oroszország generálja. Éppen augusztusban, amikor mi nyári szüneten vagyunk, nyári szabadságon vagyunk, éppen ezért fontos, hogy Elmar Blok ilyen gyorsan reagált az üléssel. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is, hogy elmondta az álláspontját. Szerintem világos, hogy az oroszok mit akarnak. Putyin elnök egyik tanácsadója, Szergei Glázjev világossá tette, hogy itt zsarolásról van szó. Nem hagyhatunk kétséget afelől, hogy itt nem kereskedelmi kapcsolatokról beszélnek valójában. Az oroszok a régi eszközöket használnak, megemelik a gázárakat, ismerjük ezt már, de ezen túlmutató geopolitikai megfontolások is állnak a dolog mögött. Az Európai Unió az egyik érdekelt fél egyébként, hiszen az Európai Unió és Ukrajna közötti társulás és szabadkereskedelmi megállapodásról van szó. Ezért aztán az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adni a helyzetre. Az Európai Bizottság a mi bizottságunk, szakbizottságunk, de plenáris ülésen is ki kell, hogy fejtsük a véleményünket, méghozzá egyértelműen. Az ukrán nagykövethez fordulok még egy kérdéssel, köszönöm szépen az elmondottakat az elején. Üdvözölendőnek tartjuk, hogy Ukrajna továbbra is szeretné aláírni ezt a megállapodást, tehát ezzel egyidejűleg arra mutató jelek is vannak, hogy rosszul értelmezik a dolgokat a Ukrajna ellenfelei. Azerov úr például azt mondta, hogy Ukrajna egy másik megállapodáshoz kell, hogy csatlakozzon. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat pillanatnyilag egy kereskedelmi konfliktusról beszélünk. Az ilyen kereskedelmi konfliktusokat tulajdonképpen a WTO-n belül szokták megoldani, de hát vannak itt politikai következmények is az Európai Unióra nézve. A nagykövet úr azt mondja, hogy helyes utat kezdtünk el járni, és jó dolog lenne, hogyha a parlament elfogadná a társulási megállapodást novemberben, ami komoly politikai következményekkel jár. Rebecca Harms is elmondta már, hogy a jogállamiság továbbra is hiányosságokat mutat Ukrajnában. illetőleg az Európai Unióval kötendő kereskedi megállapodás így tűnik fontos számukra. Éppen ezért el kell, hogy mondjam, hogy készek egy megfelelő mendetet kialakítani. Következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem abban egyetértés van, amit eddig elhang, ami elhangzott, aminek örülök is és támogatom elnök úr az önreakcióját is. Ön is elmondta, hogy Ukrajnának függetlennek kell lennie a döntéseiben, és szuverén döntéseket kell tudnia hozni. És az orosz hozzáállás ebben nem elfogadható. Gyakran jártam Ukrajnában az elmúlt években, idén nyáron is, amikor kitört ez a kis kereskedelmi háború. Ez rámutat arra egyértelműen, hogy milyen geostratégiát követ Oroszország, milyen stratégiai célokat akarnak elérni, sőt, igazából nem is nagyon titkolják ezt. Tegnap egy érdekes cikk cikket olvastam a Szerkanoja Jeli nevű magazinban. Gyakran jártam ott egyébként, ismerem a helyzetet elég jól, és lakosságnak elvárásai vannak az Európai Unióval szemben. Reménykedik az Európai Unióban, hogy úgy mondjam, hiszen az Európai Unió nyújtani tudna dolgokat. Egy olyan országról van szó Ukrajna esetében, ahol európai beruházásokra szükség van, ahol dolgos emberek élnek és szeretnének haladni, és Oroszország nem akar jó szomszédi kapcsolatokat. De hát itt egy történelmi hagyományi szerepet játszik, és hát a földrajzi helyzet sem fog megváltozni a következő időszakban. Továbbra is szomszédok maradnak az oroszok és az ukránok, reméljük, hogy jó kapcsolatokat tudnak ápolni. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Először is három megjegyzést szeretnék tenni arra, amit elmondtak. Nagyon örülök annak, hogy széles körű támogatást érzek itt az Európai Parlamentben az ukrány, ukrán álláspont támogatását, és Örülök annak is, hogy ezt a kereskedelmi és vám háborút Oroszország és Ukrajna között önök helyes kontextusban látják. Kérem, hogy vegyék figyelembe azokat a javaslatokat, amelyeket hét pontban foglaltam össze szövegemben, amelyet eljuttattam önöknek és a külügyi szolgálatnak is. Harmadsorban pedig garantálni szeretném, hogy Ukrajna eltökélt amellett, hogy eredményeket érjen el ebben az ellenszélben is, és a külügyi tanács következtetéseit 2012. decemberében mi komolyan vesszük. Nem akarjuk ezt az orosz-ukrán vitát eh, ürügyként használni arra, hogy ne teljesítsük emiatt eh, kötelezettségvállalásainkat. Elkötelezettek vagyunk a vállalások teljesítése mellett. Köszönöm az önök szakbizottsági elnökének és valamennyiüknek ezt a támogatást, és önök is számíthatnak Ukrajnára abban, hogy kialakítsunk egy konstruktív és mindenki számára pozitívabb légkört a stratégiai partnerünkkel, Oroszországgal és önökkel. Úgy látom, hogy elég nagy egyetértés van itt a politikai frakciók között a tekintetben, hogy hogyan értelmezik a helyzetet, sőt még abban is, hogy hogyan kéne ezzel a helyzettel megbirkózni, és a vállalt kötelezettség vállalásokat úgy látom, hogy minden tagállam és partnerállam a jövőben is komolyan fogja venni. Senkinek nem szolgálná érdekét az, hogy fölösleges további feszültségeket gerjesszünk. Mindenkinek az az érdeke, mindenfélnek, hogy kiterjedtek, virágzók legyenek a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok. Minden szinten ezt a kérdést persze továbbra is meg kell tárgyalni, és a G20-ak sús találkozóján különösen annak az apropóján. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm a levezetőelnöknek és a kollégáknak, hogy hozzászóltak, és hogy ennyire egységes képet segítenek kialakítani. Oroszországnak nincs joga ahhoz a fellépéshez, amelyet most tesz alá akarjuk írni Vilniusban az együttműködés megalapodást Ukránával. Reméljük, hogy az ukrán kormány lehetővé teszi számunkra azt, hogy aláírjuk azt. Ezek a dolgok fogalmazódtak meg, azt hiszem. És mintha a szükségesség mellett most reménység is lenne arra, hogy ezt a dokumentumot aláírjuk. Kérem most a következő napi rendi font érintetjeit, hogy jöjjenek előre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 Herzlichen Dank. Tagesordnungspunkt Nummer 3. Köszönöm szépen, akkor rátérünk a harmadik napi rendi pontra. Azt javaslom, hogy mindenki minimum 5, maximum 10 percben vezesse be a témát, aki erre jogosult, és utána kérdések, válaszok következnek. Egyetértenek? Akkor ki, ki kezdi önök közül? Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt külügyi bizottsági tagok. Nagyon örülök annak, hogy ma megjelenhettem önök előtt, és felszólalhatok önök előtt. Pártunk örül annak, hogy tevékenységét figyelemmel kísérik. A demokratikus ellenzék valamennyi erőfeszítésével egyetemben. Engedjék meg, hogy olyasmivel kezdjem, amelyről ma már volt szó. Oroszországnak friss szankciói vannak Ukrajnával szemben. Ezek ellentmondanak a már elfogadott, lefektetett és aláírt bilaterális és multilaterális egyezményeknek, és nem csoda, hogy emiatt Ukrajnában nagy az elégedetlenség. Örülünk ugyanakkor annak, hogy az EU gyorsan elítélte ezt az igazságtalan lépést az orosz fél részéről. Nem először történik meg, hogy Oroszország váratlanul korlátozza a kereskedelmet, de ebben most már egyre inkább minta látszik kidomborodni, Oroszország folyamatosan fenyegeti Ukrajnát, nyomást gyakorol ránk, és meg akarja akadályozni, hogy az EU-val aláírjuk az együttműködési megalapodást, a szabadkereskedelmi zóna kialakítását. Minden eszközt megragad ennek érdekében. Az orosz fél nem is rejti véka alá geopolitikai céljait. Örülök annak, hogy önök erről beszélnek, és mi is napirenden fogjuk tartani ezt a témát, mert meg kell védenünk hazánk érdekeit Oroszországgal szemben, és ragaszkodunk a bilaterális kapcsolatok civilizált ö, folytatásához, a civilizált bánásmód együttműködés garantáláshoz. A szankciók nagyon súlyosan érint megvédték eh, hazánkat, és egyértelműen a társulási megalapodás eh, áll a motiváció hátterében. Úgy gondoljuk azonban, hogy ha Ukrajna együttműködési megalapodást köt az EU-val, az nem csak Ukrajnának, hanem számos egyéb országnak is nagy pozitívumot jelent. Értetlenül állunk ezért amellett, hogy közös céljainkat a társulási megalapodás aláírását ilyen módon próbálják ellehetítetleni. a jelenlegi ukrán kormány nem képes és hajlandó kellő határozottsággal szembeszállni ezekkel a törekvésekkel, és azon törvények megalkotására sem képes, amelyek megvédhetnék Ukrajnát és az EU-hoz közelebb sodorhatnák. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a törvények és a már meglévők minden szempontból EU-konformak legyenek, még mielőtt a társulási megalapodás hatályba lép. Miért? Mert a társulási megállapodás maga egy eszköz annak érdekében, hogy a jelenlegi ukrán kormányra hatni lehessen. Az er a demokratikus alapelvek érvényesülésének kicsikarásának az eszköze lehet, mi ezekért a jogokért küzdünk, ezért is gondoljuk úgy, hogy demokratikus ö, szellemiségű jelöltekre van szükség a következő választások során. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a jelenlegi autoriter ukrán kormány ezt a megalapodást további belső elidegenedés re is felhasználhatja. Garantálhatom önöknek, hogy a demokratikus erők Ukrajnában mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenlegi kormánynak alá kelljen írni ezt a megalapodást, és olyan feltételek mellett, ahogy az tisztességes. Meggyőződésünk, és nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az ukrán politikai foglyok sorsát is itt napirendre kell tűzni, főleg Timoshenko asszonyét. Politikai pártunk prioritásai között van Timoshenko asszony rehabilitálása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mi is köszönjük. Az UDE párt elnök, ének most a Pakasina párt elnökének, a legnagyobb ellenzéki párt elnökének adom meg a szót. Distinguished MPs, we... Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyra értékeljük a lehetőséget, hogy ehhez a tisztelt hallgatósághoz szólhatunk. Röviden annyit szeretnék elmondani. Ukrajna elkötelezett az EU integráció mellett. Hisszük, hogy a szerződés aláírásra kerül novemberben, és mi, mint az ukrán ellenzék, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez meg is szülessen. Támogatjuk azt, ami megszületett itt ebben a házban, kérjük, hogy alkalmazzák is a már meghozott jogszabályokat. Annak érdekében, hogy a megfelelő kritériumoknak megfeleljünk, alá kell írni ezt az egyezményt. Emlékeztetésül el szeretném mondani, hogy három kritérium előfeltétele azoknak a megfelelő intézkedéseknek, amelyeket az ukrán kormánynak kell meghozniuk, és hisszük, hogy az ukrán kormány első lépésként a szelektív szolgáltatástól fog megszabadulni, főleg itt Júlia Timosenkora gondolok. Az ukrán elnök lehetővé teszi, hogy Németországba utazzon orvosi kezelése A második felőfeltétel, hogy az ügyészi hivatalt teljes mértékben modernizálják, mert mindig a korábbi szovjet rendszer uralkodik itt. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy az ukrán ellenzék támogat olyan intézkedéseket, amelyeket, amelyeknek keretén belül az ügyészség pro európai vál. Aztán a választások. Ez előfeltétele minden demokratikus folyamatnak hiszük, hogy az ukrán kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megfelelő módon szervezze a választásokat. Oroszország. Semmi újdonság nincs itt. Láthatjuk, hogy Ukrajnával kereskedelmi harcot vív Oroszország. De ez hat fogalmazzak úgy, nem kereskedelmi háború, geopolitikai intézkedés, és nem csak Ukrajnával szemben. Olyan kihívás, amelyel kettőnknek, tehát Ukrajnának és az EU-nak kell megbirkóznia most. Közösen kell erőteljesen, szilárdan reagálnunk erre. Hadd emlékeztessem önöket a balti államokra, illetve arra, hogy Oroszország mit tett azelőtt, hogy a balti államok csatlakoztak volna az EU-hoz, illetve a NATO-hoz. Ukrajna is kért tervet a NATO csatlakozáshoz. Ugyanezt tették akkor is, hasonlóképpen jártak el, és ami minket illet, a legfontosabb az, hogy rájöjjünk arra, hogy nem csak túlélésről van itt szó. Az ukrán állam megerősödik, és együtt erősödünk meg, Ukrajna része lesz a nagy európai családnak. Az Orosz Föderáció nagyon sok szerződést megsértett, kezdve a WTO szabályokkal, aztán Oroszország és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás terén is amit ratifikáltak már, tehát nem kereskedelemről van szó, geopolitikáról. Putyin elnök egyértelműen fogalmazott. A vámunió nem gazdasági unió, hanem politikai. Én úgy érzem, hogy az Orosz Föderáció, és főleg Putyin elnök valami olyasmit akar létrehozni, mint az új uh, Szovjetunió. része voltunk ennek az uniónak, sőt, több mint 80 évig. Ebből elég volt. A legfontosabb célunk, hogy aláírásra kerüljön ez az egyezmény, és végrehajtásra is kerüljön. Ukrajnában nincs lehetőség szabad és fair Ukrán nélkül. Ez a másik garanciája a szabad és fair ö, elnökválasztásoknak. Úgyhogy hisszük, hogy jövőnk európai, Ukrajna és az EU között. El vagyunk kötelezve a célok mellett. Kérjük az ukrán kormányt és elnököt, hogy a három előfeltételt teljesítse, hogy átfogó megközelítése kerülhessen sor. Az ukrán ellenzék kész az együttműködésre. Jövünk közös, és hiszünk abban, hogy sikerrel járunk. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Mr. Cyrus Köszönöm szépen, Szerjes Volski kolléga. Köszönöm szépen. Jó dolog hallani, hogy egységes az álláspont ebben a kérdésben ami az európai irány ügyében. De azt is elmondhatjuk, hogyha meghallgattuk a nagykövet urat korábban, hogy végül is az elnök úr és a vezető testületek is egyetértenek ebben. Van az ellenzéknek egy javaslata, amit most hallottunk, hogy az EU támogatja a kormányt a végrehajtás ügyében, tehát a társulási megállapodás végrehajtásában hatály, vagy gyakorlat eltültetés során. És ez azt is jelenti, hogy ebben a kérdésben ideiglenes, korlátozott és ideiglenes szövetséges a kormány. És évekkel ezelőtt elkezdődött a munka azon, hogy létrejön egy ilyen megállapodás. A politikai terület valamennyi részén dolgoztunk ezzel. Keményen dolgoztunk a parlamentben ezen, hogy átkerüljenek a nemzeti jogba ezek a kérdések. Tehát el kell, hogy mondjam, minden jól hangzik, most végre kell hajtani a dolgokat meg kell valósítani, amit kilátásba helyeztek, de nyár előtt hallottunk egy néhány aggályt keltő jelzést a Radától, az ukrán parlamenttől. Egyszerűen nagyon fontos jogi jogszabályokat nem fogadtak el. Jó jelzés tehát, amit Klicsko úr és Szanyukia úr mondott, hogy újra elkezdenek dolgozni ezen a területen, ugyanis ö, szükség van erre, hogy végrehajtsák, amit ígértek. Sok sikert kívánok, sok szerencsét ezen az úton, és ö, igyekszünk ö, szem előtt tartani a következő generációs, nem a következő választások érdekeit. Márek úr. Köszönöm szépen érdekes eh, mm, és magával ragadó mm, Játszenyük urat és Klicskó urat hallgatni, és eh, jó hallani azt is, hogy egy hangon beszélnek. Tudom, hogy van egy további ellenzéki vezető is, aki most nem jött el a parlamentbe, de fontos szerepet játszik. Érdekes lenne a harmadik eh, szereplő véleményét is meghallgatni. Nézzük meg, hogy miről is van itt valójában szó az említett nyilatkozatban. Én a nyilatkozatot úgy értelmezem, hogy ebben az ellenzék meghatározza az álláspontját, és a néppárt is. Hát a néppártban igyekeznek, hát önök is az európai pártok közé kívánnak tartozni, ez egy célkitűzésük legalábbis, és most érdekelne az, hogy hogyan alakul a politikai családjukban ez a vita, például a társulási megállapodással kapcsolatban milyen véleményük. Az Európai Unióban a Ukrajna közeledése támogatást élvez, bár azt látni kell, hogy nem minden tagállam egyformán vagy egyaránt bizakodó, és nem mindenki ugyanannyira üdvözli ezt. A Vilniuszi csúcs előtt mm, komoly erőfeszítésre lesz szükség annak érdekében, hogy megoldjuk, amit szeretnénk, és hát az önök részéről is nagyon sok munkát kell még elvégezni, ugyanis az ellenzék hangja itt nagyon fontos lesz. És hogy tényleg a kormányukkal összefogjanak, ez nagy jelentőséggel bír az Európai Unión belül is. Aztán még egy dolgot szeretnék felvetni, ez egy fontos ügy a politikai fejlődést tekintve. Vannak pozitív fejlemények, de azért vannak negatív tendenciák is, például a szexuális kisebbségekkel szembeni bánásmód. És szeretném még elmondani az ellenzék képviselőinek, hogy ugye eljöttek körünkbe, ez jó dolog. Itt az ideje annak, hogy a többség részéről is, akár a kormánypárt részéről is meghívhatnánk valakit. Talán ők is mondanak nekünk valamit, és nagyon érdekes lenne, hogyha a többség szólna valamit a szexuális kisebbségekkel szembeni bánásmódról. ugye a nagykövet ma itt volt, és miután a kormány járt itt, tehát akkoriban itt volt a külügyminiszter is, hiszen ő képviseli a kormánypártot. Tehát a kormány képviselete már itt volt, és a jövőben is így fogunk eljárni a következő hónapokban, a következő két hónapban, amikor hát igyekszünk a döntéseket befolyásolni, illetve a saját döntésünket előkészíteni Vilniusszal kapcsolatban, és hogy milyen módon fog az ukrán kormány, az ukrán parlament megfelelő döntéseket hozni, hiszen azért ehhez még döntésekre szükség van. Például Zárjus Bolszki két megszólalásában is meghatározta, hogy mit várunk el, illetve amiket Vigand is definiált, meg én is. És azt gondolom, hogy ez belőle visz bennünket, hogyha ebben egy meg tudunk állapodni. Kreiseldörfle kolléga, köszönöm szépen, elnök úr. A kereskedelem politika mindig összefügg a geopolitikával is. Most, ha azt hiszük, hogy ezt teljesen meg lehet osztani, az rossz következtetést jelent a gyarmatosítás óta látnunk kell, hogy itt vannak tények. Tehát ami engem foglalkoztat az, hogy a társadalási megállapodásnak meg kell születni. Ehhez mindkét oldalon be kell tartani a szabályokat. Az EU-ban nem mondhatjuk, hogy, a, nagyjából teljesül, akkor ezt aláírjuk. Nem, Vilniusban olyan szinten kellene lennie, hogy mindkét fél simán alá tudja írni. Mit csinál Putyin? A geopolitikai érdekeit sokkal egyértelműbben doborítja ki mint mások esetleg, és hát, hogy ezekben a kérdésekben nem egy megbízható partner, ezt már régóta tudjuk. Na, az önök véleménye érdekelne arról, hogy az ukrán lakosságban hogyan folyik a vita, mennyire foglalkoztatja az ukrán lakosságot egyáltalán az orosz fellépés, hiszen a történelemből is tudjuk, hogy a kereskedelmi mozgások, a gázszállítás az elmúlt telekben, telekre emlékezünk, csak azért ezt mindig is felhasználták arra, hogy egyéb érdekeiket is gyakorolják, és attól tartok, ez újra és újra előfordul majd a G20-ak találkozója, is, is sor kerül Moszkvában nem sokára, és világosan kell látni, hogy európai részről vessük fel Oroszország fellépését Ukrajnával szemben. Persze van bőven világkonfliktus, globális konfliktus, és hát az oroszokra szükség van partnerként a megoldáshoz. A kérdés csupán az, hogy Putyin késze arra, hogy ténylegesen vállalja a felelősséget. Aztán még egy dolog, a VTO ügye bár lelassult, lebénult valamennyire pillanatnyilag, azért fel kéne használni, hogy választott bírósági döntések útján a panelekben ö, haladjunk és ö, megoldjuk a kérdéseket. Tehát nem csak azt kell mondani, hogy kereskedő megállapodásra, társulási megállapodásra van szükség, aztán utána mennek a dolgok. Az, ez, ez is rossz helyzetértékelés véleményem szerint, ha úgy gondoljuk, hogy ez így működőképes. Lupcseva asszony. Jól ejtettem ki? Köszönöm szépen. Ma rendkívül fontos véleményeket, nyilatkozatokat hallottunk az ukrán kormány és az ellenzék részéről is. Megállapíthattuk a mai napon, hogy a kormány és az ellenzék is egy, hang, egy véleményen van ebben az ügyben, aminek persze nagy szerepe van az Európai Unió közeljövőben meghozandó döntéseiben. Nagyon fontos az, hogy az összes érdekelt fél az ukrán integrációs folyamatban vegyen részt a társulási megállapodás aláírásának menetrendjét is be kell tartanunk. Alá kell írni ezt a megállapodást a nélkül persze, hogy túl gyorsan hoznék meg a döntéseinket. Klicsko és Jacenyuk urakhoz fordulok a kérdéssel. Milyen lehetősége van annak, hogy közösen lépjen fel a kormány és az ellenzék abban, hogy betartsák a megállapodás kritériumait, vagyis azt, hogy aláírják ezt. Másik kérdés, az EU integrációs folyamatával kapcsolatban mi a civil társadalom véleménye és hozzáállása? Üdvözlöm az ellenzék képviselőit. Örülök, hogy önök is az európai integráció hívei, és támogatják azt. Gyakrabban jártam Ukrajnában, még nyáron is voltam ott, és hogyha ott kapcsolatot keresek a lakossághoz, akkor azt látom, hogy támogatják, legalábbis ez a benyomásom. De van egy kritikus kérdésem is a lakosság körében gyakran bizalmatlanságot látok a politikával szemben, úgy általában Ukrajnában vonatkozik ez a kormányra és az ellenzékre is. Egy rendkívül negatív megközelítést látok. Az emberek gyakran rákérdeznek a választások demokratik kritikus voltára eleve megkérdőjelezik néhányan a szabad választások ügyét, ha egy lakosság ennyire bizalmatlan a saját politikai osztályt illetően, és ennyire negatívan szól hozzá, akkor ez problémás. Bár ez az én benyomásom, hogyha nem értenek ezzel egyet, kérem cáfolják. Ez egyébként összefügg szerintem a problémával mindenek előtt a korrupció témájával, amely még igencsak elterjedt továbbra is. Itt további, további reformokra szükség van még, hiszen egy tisztességesebb munkajogra is szükség lehet. Önök is így látják, és mit kívánnak tenni? Bielan úr, utána Protasevics úr. Most Kérem, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, mert későn jelentkezett. A, időt kell hagyni a válaszra is. Pielen úr. Köszönöm szépen. A célegyenesbe értünk az ukrán-európai társulási megállapodás ügyében még nem tudjuk a végleges hatást. Abban bízom, hogy tényleg aláírjuk holnap, holnap után, vagy bármikor Brüsszelben, vagy Kievben ezt a megállapodást, de hát ilyen gyorsan ez nyilván nem fog megvalósulni. Összességében azt gondolhatjuk, hogy két hónap marad egy idegháború, és Moszkva komoly tapasztalatokra szert tett abban, hogy hogyan kell ilyen zavaró politikát folytatni, amelyet most is folytat ezért örülök annak, hogy meghallgathatjuk önöket, és hogy az ellenzék is elmondja a véleményét, a kormány is elmondta a véleményét, és hogy egy hangon beszélnek itt ebben az ügyben valamennyien. Természetesen fontos mindenki számára, hogy a parlament megfelelő törvényeket fogadjon el. Most a kérdésem azt tényleg a cél egyenesben járunk már, ami a parlamenti elfogadását illeti a fontos törvényeknek, és tényleg a következő hetekben el tudják fogadni ezeket? Jacek. Köszönöm szépen. Nagyon rövid kérdésem lesz. Nagyon jó dolog, hogy önök támogatják, és hogy azt mondják, hogy a lehető leggyorsabban alá kell írni, de kíváncsi lennék a véleményükre ténylegesen. Azarov miniszterelnök mit mondott illetőleg Ukrajna csatlakozna a Vámunióhoz, és itt különböző vélemények vannak, természetesen a Vámunióval kapcsolatban, amit Oroszország szervez. Önök hogyan látják ezt az orosz szervezésű Vámuniót a nemzetközi politika összefüggésében? Milyen politikát kívánnak önök folytatni? Köszönöm szépen. 30 másodperc Landsbergis úr. I'm, a... Nagyon rövid leszek. Kérem, maximális legyen a konszolidáció, beleértve az ellenzéket is, a megállapodás aláírását illetően legyen nagyobb a rugalmasság bizonyos előfeltételek vonatkozásában. Ha a jelenlegi elnök, vagy a következő Timosenko asszonyt a megállapodás előírása előtt vagy azután engedi szabadon, nem ennek kéne a legfontosabbnak lennie. Ha nincs aláírás Vilniusban, az nem jó sem Ukrajnának, sem Júlia Timosenkonak. Ennek nem szabad bekövetkeznie. Köszönöm. Thank you. Who starts now first? Köszönöm szépen. Ki kezdi akkor? Parancsoljon! Tehát, köszönöm ezeket a rendkívül fontos kérdéseket, megpróbálok mindegyikre válaszolni. Először is, ami az ukrajnai reformokat illeti. Hát őszintén szólva, a legjobb akcióterv hazám reformálására az, hogy aláírják, ratifikálják és végrehajtsák az a, a társulási egyezményt. Nem kell a spanyol viaszt feltalálnunk, ez már jelen van az EU-ban. A legjobb végrehajtása a szabadkereskedelmi egyezménynek a legjobb megoldás, hogyha időben és megfelelő módon hajtjuk végre ezt az egyezményt. Ennek érdekében körülbelül 11 jogszabályra van szükség kerekasztal tárgyásokat kezdtünk az EU integrációról hazámban, és tényleg aggasztott minket, amikor a kormány és az érintettek nem vettek ebben részt. Azonban a kerekasztal tárgyalás eredményeképpen létrehoztuk a határidőket, egyértelműen megfogalmaztuk, hogy mire van szükség a jogszabályok terén, és így határoztuk meg a 11 jogszabályt. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt politikai akaratról van szó az ukrán elnök részéről, illetve a pártok többsége részéről, hogy készek-e arra, hogy az egyezményt, amelynek aláírására novemberben kerülne sor, készek-e végrehajtani. Nos, ami az ukránokat illeti, és hogyan látják a politikusokat. Hát őszintén szólva, nem csak az ukránok de az ukránok is utálják a politikusokat. mert hát nem képesek valós változtatásokat bevezetni. Pedig hazánkban az új politikusoknak ezen a feladatuk. Ezt szeretnénk elérni, ezt az eredményt szeretnénk felmutatni. Meg kell mutatnunk az ukrán népnek, hogy európaiak vagyunk, tudjuk, hogy mit kell tennünk és kivel önökkel, mint partnereinkkel. Ami az EU integrációs vitát illeti. Nagyon furcsa. A legutóbbi ö, véleménykutatások eredménye azt mutatta, hogy az ukránok többsége támogatta az integrációt az orosz eh, vonatkozásban 47% eh, volt ez, eh, azonban ma már az EU, az, ukrajnaiak, az ukránok 56%-a támogatja az EU integrációt. Minél inkább orosz párti az elnökünk, annál inkább szeretnénk európaiak lenni de gyakorlatilag arra van szükség, hogy felrázzuk a közvéleményt eh, hazámban. Meg kell magyaráznunk az embereknek, hogy milyen előnyökkel jár majd ez. Eh, vízummentesség például, és aztán valós változtatások. Eh, közrend, igazságszolgáltatás, szabadságjogok tiszteletbetartása, korrupció, stb. stb. Így szeretnénk előrelépni, és az európai elképzelést támogatni. Ami az, a vámuniót illeti, elnök úr, az az érzésem, hogy az ukrán kormány megpróbál majd sakkozni. Egyrészt, hogy együtt legyen az Európai Unióval, másrészt viszont, hogy próbáljon valamilyen kapcsolatokat kitárgyalni a Vámunióban. Ugyanis a választók zöme nagyon fontos és meghatározó ebben. Ezt figyelembe kell vennünk, és nem szabad elfeledkeznünk róla. Ezért kell aláírni ezt az egyezményt. És az Orosz Föderációval pedig új ö, játéktére van szükség. annak érdekében, hogy újfajta kapcsolatokat alakíthassunk ki velük. Az orosz kormányt és elnököt arra kértük, hogy tartsák tiszteletbe ö, Ukrajna ö, függetlenségét és szuverenitását. Ehhez kell az önök támogatása. Végül, de nem utolsó sorban, Ukrajna kormányát arra ösztönöztük, hogy a három kritériumnak feleljenek meg. Timosenko, az, ügy, az ügyészség, stb. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, amelyet partnerem már részben megválaszolt, de én is meg szeretném erősíteni, hogy a mai Ukrajnában az a kérdés, hogy Vámunió vagy Európai Unió legyen, és a többség az Európai Uniót akarja. A döntés megszületett erről. Nagyon fontos ma elmondani, elmagyarázni persze azt is, hogy melyikből kinek származik előnye 75 százaléka az ukránoknak még soha nem járt hazáján kívül, és nem ismerik igazán az európai értékeket az ukránok. Ha a GDP-t vizsgáljuk, a Vámuniót és az Európai Uniót tekintve nyilvánvaló, hogy az, az orvostudomány, a képzés területén melyik irányba kellene elmozdulnunk. Mondom, ma a többség támogatja az Európai Uniós közeledést, a társulási megállapodást, és hát tulajdonképpen az Európai Unióban való létet, mert Ukrajnát európainak tekintjük, történelmileg ö, Európaiak vagyunk, viszont életszínvonalunkat tekintve messze vagyunk Európától. Lengyelország, Magyarország, Csehország hozzánk képest hatalmas előrelépést tett, amióta EU tag. És reméljük, hogy Vilniusban lesz még lehetőségünk arra, hogy mindenre felhívjuk a figyelmet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy aláírásra kerüljön ez a megalapodás, és persze nem csak a papír, hanem az abban sugalt, javasolt reformok sora, mert itt még több regionális választás is előttünk áll. Kiev fővárosi státusza is napirenden van. Ahogy előző beszédemben is elmondtam, prioritásunk az, hogy Ukrajna európai legyen, európai értékek alapján működjön. Meggyőződésünk, hogy erre képesek vagyunk, és ennek egyik lépcsője ennek a folyamatnak Timosenko elnök kiszabadítása. Nyilvánvaló, hogy tehát mi a cél. Harcolni fogunk a reformokért, és megvalósítjuk őket, hogyha lehetőségünk van rá meggyőződésem, hogy valamennyi európai országnak szüksége van Ukrajnára, egy stabil Ukrajnára, egy virágzó Ukrajnára, mert e, egy közép-európai országban a nyugtalanság, a feszültség nem jó Európának. Ezért célunk és véleményünk is az, hogy az Európai Unió irányába kell ellépni, és ezt szolgálhatja ez a társulási megállapodás is. Köszönöm szépen valamennyiüknek, hogy támogatják ezt a törekvésünket. Mi megtesszük a magunkét mindezek érdekében. Még van megjegyzés a G20-akhoz? You said about the G20. A G20-akról is beszél, csak emlékeztetni szeretnék arra, a G8-as, G7 plusz 1 volt, a G20 lehetnek G19 plusz 1. Snowden, Ukrajna és Szíria után szerintem 19 plusz 1 -e jó kifejezés. Tehát azt kívánom legyenek sikeresek, de azt gondolom, attól függ a G20 sikere, hogy Ukrajnában vagy Európában mi hogyan lépünk fel. Tehát egyet kell értenünk, és tényleges egységet kell mutatnunk, és elkötelezettnek kell lennünk. És a Putyin úrnak ki kell fizetni az finom ételeket Péterváron. Köszönöm szépen! Ez nem volt az utolsó ülésünk Vilnius előtt itt Ukrajnával kapcsolatban szerintem a napi rendünkön maradt. Köszönöm szépen az elkötelezett munkát, és remélem folytatni tudjuk az együttműködést.